Az első napirendi pont, ami rajta van a napirendünkön, Pierre Antonio Panzéri jelentése, a mezőgazdasági vagy erdészeti járművek jóváhagyása nagyon fontos témáról van szó, mint ahogy mindenki tudja. Azt hiszem az árnyék jelentés tevő még nem ért ide, de remélem, hogy nem sokára mindenki a helyén lesz. Egyelőre Pánzeri jelentéstevő úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy mindenki tudja, a javaslat mögött álló célkitűzés az, hogy egy sor harmonizált normált és alapszabályt állítsunk fel a mezőgazdaság és erdészeti járműveknek annak érdekében, hogy a belső piac működjön, és ugyanakkor az közlekedési és foglalkozási biztonságot, valamint a környezetvédelmét is elősegítsük. Már beszéltünk erről egy nyilvános meghallgatás keretében, amelyet április 12-én tartottunk. Ezután volt egy eszmecsere is augusztusban. Szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevők munkáját, az elmúlt pár hónapos időszakban kifejtett tevékenységüket. 133 módosító indítvány érkezett a jelentéshez, a legtöbbjük nem problematikus, de a az árnyékjelentéstevőkkel tartott jövő heti ülésünkön meg fogjuk tekinteni részleteiben is ezeket a módosító indítványokat. Egyelőre csak a nagyobb vonalakban mutatnám be a jelentést. Először is a javítás és karbantartásról szó, karbantartás eh, kapcsolatos tájékoztatáshoz való hozzáférés. Ez korlátozott, mi bemutattuk, illetve bevezettük a, az észszerűség és az arányosság fogalmazát, fogalmát, és a járművek helyett traktorokat írunk, és kizárjuk annak lehetőségét, hogy formatervezési mintákhoz is hozzáférhessenek az emberek, ugyanis ez a szellemi tulajdonjogok megsértését jelenteni. De a műszaki tervekhez való hozzáférést szeretnénk lehetővé tennénk. És itt utalnánk az járművekkel kapcsolatos kapcsolatos eh, irányelvre is. Eh, például van egy eh, ilyen irányelv, amelynek alapján jogosultak vagyunk a az olyan, hozzá, olyan, olyan formáltervezési mintákhoz való hozzáféréshez, amelyeket nem fejlesz szerzői jog, valamint a független üzemeltetők számára is meg kell, biztosítani kell a hozzáférést annak érdekében, hogy a biztonságot és a környezetvédelmet ösztönözzük. Aztán nem csak traktorokat, hanem járműveket is be kell, hogy vegyünk, Külön, különben az A kategóriás járműveket és utánfutókat kizárnánk. Hm? utánfutókat és vontatott járműveket kizárnánk, vontatott berendezéseket kizárnánk az irányelv hatájáról, és ez diszkriminatív lenne. Természetesen figyelembe vehetjük a KKV-k specifikus vonásait, azokét, amelyek utánfutókat, vontatott berendezéseket és traktorokat gyártanak rájuk specifikus intézkedések vonatkoznak, rájuk egy kicsit engedékenyebb szolgáltatási követelmények vonatkoznak amikor eh, évente kevesebb, mint 250 járművet gyárt egy ilyen KKV, akkor a kötelességek eh, mennyisége csökken. Azon kívül az észszerűség is eh, szerepel, ugyanis nagyon fontos, hogy megfelelően alkalmazzák ezeket a szabályokat. Van egy általános arányossági szabály, és megpróbálunk majd kompromisszumot találni ezzel kapcsolatban egy gyakorlatban is megvalósítható módon. Aztán szeretnénk az U kategóriára való utalást eltávolítani. Ezzel semmi probléma nincs, ugyanis a, ez a referencia azért került ki a jelentésből, mert ez nem követel meg adhok szabályzást. Ez a kategória. Amikor valamilyen jármű annyira specifikus, hogy nem tartozik a vontatott berendezések kategóriájába, akkor ezekre nem is vonatkoznak a derogációk. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a jelenlegi szabályozás értelmében meg kell vizsgálnunk, hogy a vontató és a vontatott járművekre milyen megközelítést kívánunk alkalmazni. Ami a C kategóriát illeti, ez a 4.1 és a kettő. Itt a jelenlegi jogszabályok értelmében a típus jóváhagyás egyértelműen szerepel a szövegben, és itt a különböző specifikus kategóriákat is tárgyaljuk. A harmadik kategóriába azok a járművek, illetve traktorok tartoznak, amelyekkel kapcsolatban egyszerűsíteni kellene a jogszabályokat, és itt meg kell vizsgálnunk azokat a kockázatokat, amelyekkel számolnunk kell ezen járművek esetében, és meg kell néznünk, hogy milyen lehetséges kockázatok, illetve balesetek merülhetnek fel. Nagyon sok olyan módosító van, amely a funkcionális biztonságra vonatkozik, és amelyek a munkahelyi biztonság területére tartoznak. Vannak már irányelveink, amelyeket figyelembe kell venni, ezek a funkcionális biztonság, illetve a munkahelyi biztonság kategóriájába tartoznak. Tehát ezeket az irányelveket is figyelembe kell venni. Az a lista, ami a nyolcadik cikkben található, olyan lista, amit mi kimerítő listának tekintünk, és így itt delegált aktusra nincs is lehetőség ezekkel a járművekkel kapcsolatban. A második fontos téma a hatályba lépés dátuma, az új jóváhagyásos eljárások az erdészeti járművekre, nagyon fontosak. Itt ugye azt kell megnéznünk, hogy a 2014-es dátum marad-e vagy sem, ugyanis az erdészeti járművekkel kapcsolatban plusz administratív terhek jelennek majd meg. Nagyon komoly administratív terhekre számíthatunk a típus jóváhagyás tekintetében. Azok a szabályok, amelyek például a fékekre vonatkoznak, szintén szerves részét képezik azoknak a plusz feladatoknak, amelyeket el kell majd végezni. Mindenképpen kiegyensúlyozott szövegre kell törekednünk a normák harmonizációja, illetve a résztvevő felek és érintett felek terhei között. Egy következő fontos aspektus és nyitott kérdés az SBS kérdése. Ez úgy gondolom, hogy nincsen benne a jelenlegi szövegben egyelőre nagyon sok tagállam osztja a bizottság véleményét. Több esetben is úgy gondolom, hogy az L kategóriába kellene ezeket a járműveket besorolni. Ennek több oka is van. Először is a különböző járművek jóváhagyása ugye különböző eljárások alapján történik, de a hasonló járműveket hasonló módon kellene jóváhagyni, és így ezeknek a járműveknek az ellenőrzése is hatékonyabban megoldható lenne. Mindenképpen az a céljuk az európai polgároknak, hogy magasabb biztonsági szintre tudjunk törekedni. Nem engedhetjük meg, hogy a típus jóváhagyás ob- szubjektív kritériumok alapján történjen, mindenképpen az objektív kritériumokra kell támaszkodnunk. Ha nem így teszünk, akkor utólag, ha valamilyen probléma van a járművekkel, akkor ezeket nehéz lesz megoldani. Az L és D különböző jóváhagyási kategóriák eléggé sok problémát fognak okozni, ugyanis a típus jóváhagyásnál egyértelműbben el kellene különítenünk a különböző kategóriákat, és itt a gépekről szóló irányelvet tudnám megemlíteni. A különböző járművek besorolása a felhasználás alapján nem feltétlenül megfelelő, ugyanis egy bizonyos járművet több különböző feladat elvégzésére is fel lehet használni, nem feltétlenül arra, amire ezt alapvetően szánták. A típus jóváhagyás a T-típusnál egyelőre nem felel meg a környezetvédelmi követelményeknek, ezért ezen a részen még javítanunk kell a szövegben. Ami az L kategóriát illeti, itt még meg kell néznünk, hogy milyen járműveket sorolunk be a haszongépjárművek között az L kategóriába. A jelenlegi besorolással ugyanis nem értünk egyet. A parlament számára tehát nagyon fontos, hogy az L kategóriás besorolásokat megnézzük, és hogy a gyártók érdekeit is képviselni tudjuk. Természetesen azt is meg kell néznünk, hogy az érdeket felek közül kinek milyen érdekei fűződhetnek ezekhez az L-kategóriás besorolásokhoz. Ezen kívül az L-kategóriánál meg kell nézni azt is, hogy milyen adó kategóriába esnek ezek a járművek. Ezek magasabb adó sávba esnek, mint a T-kategóriás járművek. Itt természetesen a haszongépjárművekre gondolunk. Ebben a tekintetben javasoltunk is módosító indítványokat, annak érdekében, hogy a visszaéléseket meg tudjuk akadályozni. A besorolás technikai kritériumainak a módosítása eléggé nehéz, és itt is egyébként arra kell törekednünk, hogy a visszaéléseknek elejét vegyük. Ez egy rendkívül technikai jellegű téma, itt a vontatási kapacitást, a jármű tömegét is figyelembe kell venni, és így kellene megnézni, hogy milyen haszongépjárműveket tudunk besorolni az L kategóriába mindezek miatt, a technikai jellemzők miatt van az, hogy egyelőre nem tudtunk megállapodni az L kategóriás besorolások esetében. Általánosságban ezek azok a pontok, amelyekről még vitáznunk kell. Az elkövetkezendő napokban ezzel kell még foglalkoznunk, és az árnyék jelentéstevőkkel is találkozunk majd a jövő héten. Egyértelmű mindannyiunk számára, hogy a véleménykülönbség ellenére meg kell találnunk olyan kompromisszumokat, amelyek mindenki számára elfogadhatóak itt a szakbizottságban, és amelyek az új Európai Uniós rendelet alapját képezhetik egy ilyen összetett, ugyanakkor nagyon fontos témában. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a rendkívül kimerítő jellegű tájékoztatást. A jelentés tényleg nagyon technikai jellegű, de politikai szinten is fontos. Mielőtt megadnám a szót az árnyékjelentéstevőnek vagy a képviselőjének, szeretnék üdvözölni egy csoportot. Itt a Fiatal Európai Federalisták csoportjáról van szó. Üdvözöljük őket. Nagyon örülünk annak, hogy eljöttek, hogy megnézzék, hogy hogyan működik Európa, hogyan szerveződnek és hogyan dolgoznak az európai intézmények. Ez a jelentés egy kicsit talán túlzottan technikai a vendégeink számára, de ezért örülök, hogy itt vannak. Az Európai Bizottságot is üdvözlöm, négyen vannak itt, Philippe Jean, Philippe Jean Andreas Fozinis és még két bizottsági kolléga, nem sokára meg is fogom adni a szót nekik, de először is Schwab úr következik a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Gebhardt asszony a szót. Nagyon örülök, hogy az én választókerületemből érkeztek ezek a kedves vendégek, és annak ellenére, hogy nagyon műszaki jellegű a téma, azért remélem, hogy valamit tanulnak belőle. Az utolsó parlamenti ciklusban is kértük már, hogy legyen egy ilyen rendelet, és igazán komplex, bonyolult feladat volt a bizottság olasz elnök helyettese nagyra értékeli a munkánkat. Szártori asszony sajnos nem tud itt lenni a körünkben, én fogom őt képviselni. Lehetőségem lesz tehát arra, hogy az EPP ezzel kapcsolatos, ezen javaslattal kapcsolatos véleményét itt előadjam. Pánszéri asszony, tulajdonképpen nagyon elégedettek vagyunk a jelentéstevő munkájával, és nagyon sok pontban sikerül majd egyetértésre jutnunk arra, arra, arra való tekintve, hogy a tak, traktorokat az Európai Unióban hogy fogják szabályozni jövőben. Két ö, téma van, az egyik a 16. fejezet, amely az információhoz való hozzájutással kapcsolatos, mégpedig a javítással és karmantartással kapcsolatos eh, információval van, eh, ról van szó. Úgy gondoljuk, hogy ennek a szövegnek nem kellene benne maradni a szövegben. A Szájtori asszony több eh, módosító javaslatot is készített. A frakciókon belül majd részletesen megtekintjük ezeket a módosítókat, és utána eldöntjük, hogy hogy haladjunk tovább. A problémánk az, hogy nincs hatásvizsgálati tanulmányunk, tehát enélkül kell megfelelő alap hiányában tovább lépnünk. Második, elnök asszony, elnézést, ma olyan sok embert képviseltem, hogy már alig maradt hangom. Tehát van még egy pont, amely az, e, a rendelet hatályba lépésével kapcsolatos, ezt is szeretnénk töröltetni, ugyanis a tervek szerint ez a jogalkotási javaslat különböző szakaszokban, időszakban jönne létre. Az új típus jóváhagyásokat mi szeretnénk, hogyha a régebbi, már meglévő típus jóváhagyásokkal azonos időben lépnének hatályba. De erről is tovább kell majd vitatkoznunk. Azt hiszem, hogy a, az L e kategóriás járművekkel kapcsolatos megoldás, amire mi jutottunk, jó alapot biztosít. A jelentéstevő szorosan együttműködik a tanácssal, ezért biztos vagyok benne, hogy ez, ebben a dossziéban is jó eredményet fogunk elérni. Elnök, Köszönöm szépen, Buzoly. Most Harper úrnak adnám át a szót, mert el kell mennie. Nem baj, hogyha most először Harper úrnak adom meg a szót? Én örömmel átadom a helyemet a Harper úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy helyettesített elnökként, illetve helyettesíteni is fog. Tudom, hogy mindenki, mindenki felett gyakorolja az ellenőrzést, ez nagyon is jó. Elnézést kérek, hogy elkéstem, de az európai kerámiaipar képviselőivel tartottam találkozót, illetve nyitottam meg a találkozót, de mivel árnyékjelentéstevő is vagyok, frakciónk nevében szeretnék hozzászólni, mielőtt visszaszaladok a másik ülésre. Először is András Schwabbal egyetértek. Páncéri asszony nagyon alapos munkát végzett, mindenkinek lehetősége volt már megköszönnie ezt. Nagyon alapos elemzést végzett, és nagyon sok javítást végzett a szövegen. Van azonban egy sor olyan pont, amin én részletesenben is dolgoztam. Különösen azt szeretném megemlíteni, amely a motorbiciklikkel kapcsolatos munkánkhoz is, munkánkkal is összefügg. Ez pedig a terepjáró és kétüléses haszonyárművek kérdése, illetve a négy kerék meghajtású. Most ezek a hot bike járművek, amelyeket az utakon használnak, és amelyek, amelyekre a motorbiciklikre, motorkerékpárokra vonatkozó ö, ö, szabályok vonatkoznak ezek, ezekkel van problémánk. Én úgy érzem, és sok kollégám támogat ebben, hogy mivel megvolt a lehetőségünk arra, hogy a traktorok és mezőgazdasági illetve erdészeti járművekkel foglalkozó jogszabályal is foglalkozzunk. Jó lent, nagyon jó volt az alkalom arra, hogy legyen egy külön, alkossunk egy külön kategóriát ezekre a járművekre vonatkozóan, ezek a könnyű járművekre vonatkozóan, amelyeket szakmai célokra használnak. És nagyon világosan megállapítás megállapítottuk, eh, hogy milyen járművekről van szó, tehát egy közúton használt eh, járműfajtáról volt szó és ezzel kapcsolatban benyújtottam egy sor módosító indítványt, amelyet eh, kollégáim is aláírtak. Remélem, hogy Páncéri úr egyetért majd ez, ezzel a módosítással. Ezeknek a fajta járműveknek a használói örülnének neki, hogyha külön kategóriába sorolhatnánk a járműveiket, és azt hiszem, hogy a járművek gyártói is ugyanígy gondolkoznának. Érveltem már más fórumokon is emellett a besorolás mellett, és remélem, hogy egyet fognak érteni a kollégáim is ezzel a javaslattal. Ez volt tulajdonképpen a legfontosabb változtatás. Azon kívül van egy sor más módosítás, amit benyújtottunk, különösen bizonyos kategóriájú traktorok, különösen nagysebességű traktorokkal kapcsolatban, illetve a fékező és stabilitási rendszerrel kapcsolatban, amit ezeknél a nagy sebességű traktoroknál alkalmaznak. Ezeket már lehet kapni, és ezeket, a, ezeket olyan fékező rendszerekkel látják el, amelyek magas sebesség mellett is biztonságosan le tudják őket fékezni, és emiatt jó lenne, hogyha ezeket is a járművek alapvető kategóriájába sorolnánk be. Még végül pedig a, én is megemlíteném a műszaki információhoz való hozzáférést felhívtam kollégáim figyelem, figyelmét arra is, hogy ezzel kapcsolatban volt egy tanulmány, amit mi rendeltünk meg, ez benn van a dossziéban is, és azt hiszem, hogy a tanulmány jó alapot, jó hátteret biztosított a munkánknak, de semmiféle aggodalmat nem tárt föl, hanem csak igazolt, hogy valószínűleg az, a már megjelölt út a legjobb amit választhatunk, és úgy gondolom, hogy jelenleg talán jobb, jobb lenne, hogyha tartanák magunkat a bizottság javaslatához. Esetleg bizonyos védzáradékok vannak, amelyek, amelyeket érdemes lenne nagyon komplikált gépekkel kapcsolatban bevezetni hogy ezeket helyi szerelők is meg tudják javítani. Persze meg kell próbálni jobban megtekinteni a dolgot, de biztos, hogy egyelőre úgy azt javaslom, hogy a bizottság javaslatához tartsuk magunkat. Mándorf urat képviselő, ha jól tudom. Köszönöm szépen, Tan Mandersent képviselem, és szeretném bemutatni álláspontját e fontos ügyben. Először szeretném mondani, hogy Pancerőnek nehéz volt a dolga, nagyon technikai kérdésről van szó. Úgy gondoljuk, hogy ő és az árnyék jelentéstevők képesek lesznek egy globális jelentést összeállítani, mert nagyon szoros az együttműködés a politikai frakciók között sok módosító nagyon technikai jellegű. Mivel az embereket képviseljük az Európai Parlamentben, a technikai kérdésben is állást kell foglalnunk. Örülünk, hogy az atv ügyében közös álláspont alakult ki. Úgy gondolom, hogy az előadó és a az árnyék jelentések, mindenki megelégedésére meg tudják oldani a kérdést az L kategóriás járművekre vonatkozólag is. Szeretném pontosítani Tan Mandertnek az a véleménye, hogy sok mezőgazdasági és erdészeti járművet használnak útépítésre. Ez természetesen azt jelenti, hogy az útépítési követelményeknek is meg kell felelni. Átfedés van a gépészeti irányelvvel. Ezt meg kell szüntetni. Végezetül szeretnék rámutatni a közutak használatának kérdésére. Legyen világos, hogy a mezőgazdaság és erdészeti járművek milyen követelményeknek kell megfelelni, mielőtt a közutakra hajtanak. Hadd mondjak egy példát. Ma nagy a különbség a tagállamok között. A jogosítvány tekintetében Hollandiában, Tonmandes országában 6, 16 éves kortól már lehet mezőgazdasági járművet vezetni, pedig a sokkal nagyobb, mint a személygép jármű, súlyban, méretekben. Ezt szeretnék gratulálni Panceri kollégának, a csapatának, és elébe állunk a szoros, várjuk a szoros együttműködést és a sikert. Elnök, köszönöm szépen, Rüle asszony. Én is szeretnék őszinte köszönetet mondani Páncél a kiváló munkájáért. Nem nyújtottam be módosított, mert úgy gondoltam, hogy a munka egyszerűen csodálatos. Ezzel együtt van egy pont, melyel kapcsolatban szeretnék vissza arra, ami elhangzott, függetlenül, amit Schwab úr mondott. Az L kategóriáról van szó, én is árnyék jelentéstevő vagyok ebben az ügyben. Az L kategóriáról van szó. Kapcsolódnék ahhoz, amit Buzajul mondott a jogosítványokkal kapcsolatban ez nem témája a jelentésnek. Hogyha megoldást keresünk, akkor az L kategóriából kell kiindulni, és mivel nagy a kibocsátás szintje, ez talán megoldja a problémát így már 16 évesek nem is vezethetnének az ilyen járműveket. A mezőgazdaság érdezeti járművek nem ö, tartoznának ide, nem a traktor irányelve. Azt hiszem ezzel meg lehetne oldani a problémát. Van lehetőség. Ö, jó, ö, ha ne legyen jogbizonytalanság, joghízag pontosabban, erre oda kell figyelni de hogyha e a két ügyet párhuzamosan tárgyaljuk, akkor árnyalt véleményt lehet mondani. Kérem Panzerőt, hogy folytassa az elgondolkodást, és talán javítson a szövegem. Különben minden egyetértek Panzeri úrral, abban is, hogy szükséges hozzáférni a karbantartó műhelyek adataihoz ez maradjon benne a jelentésbe. Ez logikusan következik belőle. Minden más esetben ez így van. A traktoroknál, az erdészeti járműveknél ezt is be kell venni. Elnök, köszönöm, Rüle asszony. Kiriakos kolléga a saját ö, frakciója nevében Szavény úr nevében öni a szó. Köszönöm szépen. Nem. Árnyék jelentéstevő vagyok a frakcióm megbízásából. Én magam is köszönöm Panzeri úrnak a munkáját, és azt, hogy elfogadja be nyújtott módosítókat a gyors ö, modernizálásnak is megvan a módja, a független szervizek adataival is foglalkozik, de oda kell figyelni arra, hogy a e, gyártóüzemek számára és a felhasználók számára ne legyen probléma. E, természetesen még lehet a javasolt rendelet koherenciáján javítani. E, egyes módosítóimban e, javasoltam az előadónak ezt. A e, működés biztonságra térnék rá. Erdészeti járművek járhatnak az úton, de általában éppen mezőgazdasági céljel, céllal használják. Ezért a biztonság kérdését a bizottsági javaslat már jól lefedi a 42-es dokumentum a traktorokat kizárja. De van, amire oda kell figyelni. Nem lehet koordinálni, hogy mikor fogadják el ezeket a szabályokat, és az ebből származó szabályokat. El kell kerülni, hogy a traktorokat úgy engedélyezik és adják el, hogy végigment volna a teljes ciklus nem szabad eladni járművet úgy, hogy ne fogadták volna el időben ezt a szabályozást. Vannak delegált aktusok és végrehajtás intézkedések, és ezekre is kell gondolni. Hasonlóképpen garantálni kell a hozzáférést a technikai információkhoz. Ez nem áll azon felhasználókra, akiket már lefed más jogszabály. Mindenesetre hatástanulmány szükséges. Figyelembe kell venni eme járművek specifikus vonásait, és koherens modalitást kell biztosítani, amely ezeket figyelembe veszi sok kis gyártó van, sok száz különböző típus, ezért a mezőségi gépek konstruktőrei mások, mint az egyéb járművek konstruktőrei. Jó, hogyha sikerül megfogalmazni a felhasználók jogait, különben jelentős problémákkal találkoznánk az U kategóriát nem kell bevenni. Ezek nagyon bonyolult gépek kis példányszámban. Természetesen itt is van biztonsági kérdés, de azt máshol kell megoldani, úgy, mint a környezetvédelmi kérdéseket. Találkozik véleményem az előadóival, aki javasolja, hogy különböző szabályok legyenek, legyen egy adhok rendelet, amely harmonizálja a, a helyzetet. Technikai ülésre kerül szó sor hétfőn, remélem, akkor sikerül, ha nem is egyhangú véleményt kialakítani, de konszenzust. Elnök. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek. Kicsit több időt kaptak, de e, sajnos e, vége az időnknek, más nem kért szót. Jean úr, hogyha szót kér, akkor megkapja. Köszönöm, elnök asszony. Nagy figyelemmel tanulmányozok Panzeri úr jelentését, minőségi jelentést, nagy hozzájárulást az ügyhöz, hogy folytassuk a munkát. Tudjuk, hogy technikai kérdés. A ö, fő ö, elgondolások panzerű részéről pontosan megfelelnek annak, amit mi szeretnénk, egyszerűsíteni a szabályozást. Három érdekes pontot emelnék ki. Egyrészt a hatáját ennek a szövegnek. A jelenlegi helyzet nem volt kielégítő, mert a különböző kategóriákra más volt a szabályozás. Itt a cél a nagyobb koherencia biztosítása. Érzékenyek vagyunk arra is, hogy itt van a lehetőség nagyobb koherenciát biztosítani, mert a parlament nagyjából ugyanakkor fog véleményt mondani a traktorokról és az L javaslatról. Ez lehetőség arra, hogy tovább menjünk, még nagyobb koherencia legyen a szövegek között. Tehát a követelmények között. Második téma a javítási karbantartási kötelezettség. Úgy értjük, hogy az előadó egyensúlyt próbál találni a között, hogy ö, specifikus vonásai vannak ennek az ágazatnak, és ö, hogy szükséges hozzáférnie a ö, független ö, szerviznek az adatokhoz. Ellenben ezek az adatok bizonyos szempontból védelmet ö, élveznek. Harmadik téma a ö, hatályba lépés időpontja. Ö, nincs kialakult álláspontunk ezzel kapcsolatban. Ö, Realista megoldás kell, figyelembe kell venni, milyen sebességgel készülnek a delegáltasúsok és a végrehajtási intézkedések. Tudjuk, hogy még nagyon sok munkát kell elvégezni. Keressük a megoldást, amely a hatályban lépés ideje realista lenne, és majd figyelembe veszi a többi szöveg készülésének sebességét. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a tömör világos prezentációt. Panceri úr, kíván-e mondani valamit? Tessék. Grazie. Impiego un minuto per... Igen, talán egy perc erejéig. Annyit szeretnék csak mondani, hogy a felvetett kérdések közül, amelyeket jövő héten is fel kell vetni, e, még meg kell bizonyosodni a felel, hogy e, hogyan sikerül kompromisszumra jutni. Egyrészt az információval kapcsolatban szerintem ez lehetséges. nyugodt körülmények között dolgozhatunk eme témám. Ez feltétele. Másrészt a hatályba lépés ugyanúgy közelítettem, közelítem meg, mint a bizottság. Legyünk realisták. Ne felejtsük el, milyen követelmények vannak a gyártók részéről, illetve hogy ö, túlterheltség ö, van, ö, túl sok a jogszabály utólag részletesen megvitathatjuk az ATV, a terepjárok és kétüléses haszonjárművek témáját, és megkereshetjük a legnagyobb elérhető kompromisszumot. Állok rendelkezésükre a vitában, én maga is próbálom úgy intézni, hogy a lehető legtöbb több képviselő és árnyék jelentéstevő eh, véleménye találkozik. Ez nem csak technikai kérdés, ez a eh, parlamenti eljárás kérdés, és eh, ennek alapján fogjuk bennünket megítélni. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen, Antónió, köszönöm szépen az elvégzett munkát. Nagyon technikai jellegű ez a szöveg, de nagyon messze menő politikai következménye is vannak, nagyon fontos jelentős ez, jelentés ez, és nem is fog a jelentőségéből veszíteni. A szavazást december 5-én ejtjük meg a jelentésről, szakbizottságon belül, plenáris ülésre pedig valószínűleg a 2012-es februári plenáris ülésre fog kerülni. Mindenki bólogat, akkor nagyon szépen köszönöm. Panzeri úr munkáját. A következő napi rendi pontunk Louis Grek által írt jelentés, az 2010-es évi jelentés az uniós polgárságról, az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontásáról. Itt én most akkor fölveszem a koordinátori sapkámat, és mivel Greg úr beteg, és nem tudott eljönni, akkor én fogom bemutatni a témát, és én képviselem majd őt. Egy pár fontosabb kérdést leírt nekem egy papírra, ezt fogom most önöknek bemutatni. Greg uh, úr először is egy uh, olyan megjegyzést szeretne tenni, miszerint nagyon nehéz volt minden szükséges tartalmat belefoglalni ebbe a szövegbe. Először azért, mert van egy maximális hossza az ilyen fajta szövegeknek, és ez nagyon erős korlátozást jelent az ilyen fontos és terjedelmes anyag számára, mint amely az uniós polgárságról szól. Másodszor pedig azért, mert szerette volna az IMCO szakterületére koncentrál a jelentést. Vannak más olyan területek, amelyek szintén fontosak lettek volna a jelentés szempontjából, de mivel nem tartoznak az IMCO hatáskörébe, ezért ezeket nem hangsúlyozta. Az európai polgár definíciója nagyon sok területre kiterjed. Vannak nemzeti identitások és szerepek a hallgatókról, a szak, szakemberekről, vállalkozókról, mindenféle kategóriákról sor szó van. Tehát nagyon sok személyiséget, nagyon sok fajta foglalkozás tartozik az Európai Uniós polgárság fogalma alá, ezért nagyon nehéz a definíciója is, nagyon komplikált jelenségről van szó. Nem olyan egyszerű ennek a megfogalmazása. Greg úr átgondolta ezt, és azt szeretné először is hangsúlyozni, hogy egyáltalán ki tudja, hogy, mi a, hogy van egy ilyen Állítólag csak a polgárok 42%-a van tudatában annak, hogy egyáltalán létezik ilyen fogalom, hogy Európai Uniós polgárság, és a megkérdezetteknek csak egy harmada nyilatkozott úgy, hogy ők úgy gondolják, hogy Európai Uniós polgárokként bizonyos jogokkal is rendelkeznek. Tehát az Európai polgári, Európai Uniós polgárság fogalma már 1992 óta létezik, ezért is látjuk, hogy még nagyon sok tájékoztatásra van szükség. A belső piac a polgárok érdekében és a polgárok által teremtődött meg, és ezzel kapcsolatban is nagyon sok olyan terület létezik, amelyet figyelembe kell venni. Szociális, gazdasági aspektusokat, a, a nők, férfiak be, belefoglalását a társadalomba, tudatosítani náluk, hogy ők az Európai Unió tagjai és szerves részei. Ez is fontos gondolat. Greg úr először is megpróbált a különböző konzultációs eredmények, tanulmányok és jelentések között egységet teremteni, és ezeket egységes egészé kovácsolni. Azt írta, hogy az európai polgárok kellene, hogy legyenek minden európai politika központjában. politikai befolyásra, politikai részvételre is ki kell térnünk, tudatosítani kell a polgárságot az európai polgárokban. Elnézést, én angolul olvasom Greg úr által leírtakat, és megpróbálom németre átdolgozni a fejemben, ne haragudjanak ezért, és bírják ki a próbálkozásaimat. Na, de minden esetre Grekó szerint a hagyományos definíciókon túl még az új, megközelíté, új megközelítést és holisztikus megközelítést is kellene alkalmaznunk. Úgy kellene tekintenünk az Európai Uniós állampolgárságra. Talán emlékeznek, hogy volt már egy első jelentés is erről a témáról. Emlékszem, Mario Monti is írt egy jelentést ez, erre akkor sok visszajelzés is érkezett, általános megjegyzés. Nem biztos, hogy Grek úr dokumentumában ezek szerepelnek, de fontos ezeket is figyelembe venni. Közben a bizottság is készített a, um, egy olyan ö, dokumentumot, amely a fogyasztók jogainak megerősítéséről és a 20 fő aggályról szól. És ez azt mutatja, hogy információhiány létezik, hogy kiskapuk léteznek a jogalkotásban, és nagyon sok polgárnak ad, okoz ez aggodalmat. Ez tehát azt jelenti, hogy azok az emberek, akik az Európai Unióban élnek, de határokon átnyúló tevékenységet szeretnének végezni, vagy költözni szeretnének egyik országból a másikba, nehezen tudják ezeket a projekteket megvalósítani a jelenlegi körülmények között. Ezért nagyon fontos annak biztosítása, hogy még akármilyen akadály létezik is még a belső piac előtt, ezeket mind el kell távolítani annak érdekében, hogy az emberek a szolgáltatás források, a termékek és a tőke szabad mozgását semmi ne akadályozza. Az is fontos, azért is fontos ez, mert akkor az európai polgárok, illetve fogyasztók bizalma is visszatérne, a piacokba vetett bizalma is visszatérne. A, abból indulunk ki, hogy a polgárok jól tájékozottak, és hogyha ezt el tudjuk érni, akkor akkor érvényesíteni is a jogaikat. Tehát a tájékoztatás már csak ezért is nagyon fontos. Tulajdonképpen ez a leges legfontosabb, és ennek kell legnagyobb hangsúlyt kapnia majd a jelentésben is. Természetesen az sem okos dolog, hogyha túlterheljük az embereket az információval, mert hogyha nincsen összefoglalva az információ, csak egybe az emberekre ömlesztjük, akkor abból, abból nem, nem profitálnak az, az európai állampolgárok. Nagyon sok információt kapnak, sokféle információ van, mindenféle oldalról zúdul rájuk. Ebben az információ erdőben nagyon nehéz megtalálni pontosan azt a tájékoztatást, amire nekik éppen szükségük van. Ebben is segítenünk, segítenünk kell nekik. Aztán kis és középvállalkozások, vállalkozások és polgárok, fogyasztók számára világosá kell tennünk, hogy milyen alternatív vitarendezési mechanizmusok vannak az Európai Unión belül. Ha ugyan tudják is, hogy van ilyen, azt biztos nem tudják, vagy nagyon ritkán tudják, hogy az Európai Bizottsághoz is fordulhatnak. Ezt is tudatosítani kell a polgárokban nem csak arra van szükség, hogy megteremtsük az alternatív visszarendezési mechanizmusokra, mechanizmusokat, hanem a kollektív panasztételi lehetőségeket is meg kell teremtenünk. Tulajdonképpen ezek voltak Greg úr által leírtak, és reméli, hogy az tevőkkel jól együtt fog tudni működni, és jó véleményjavaslatot tudnak majd együttesen összeállítani. Az tevők hozzájárulását szeretettel várja. Jó, akkor most koordinátori sapkámat leveszem, és visszaveszem az elnöki sapkát, átadom a szőt, először is Buszutil úrnak uram, az EPP nevében árnyékjelentéstevőként. Tessék, Simon. Grazie, signora President. Eh, eh. Először is, elnök asszony, szeretnék gratulálni eh, Luis Grek úrnak, és jobbulást is kívánok neki. Azt hiszem, ha jól értettem, akkor beteg és azért nem tud eljönni, nem tudott már eljönni, úgyhogy minél előbbi javulást kívánok neki. Nagyon érdekes témáról van szó, mindenkit érdekel ez a téma, és remélhetőleg széles támogatást fog majd élvezni, mivel a célja, céljában mindenki egyetért. Az a fontos, hogy az európai polgárok előtt álló minden akadályt megpróbáljunk elhárítani. Ez érvényes akkor, amikor a belső piaci szabályok értelmében gyakorolni szeretnék a jogaikat. Grek úr egy sor fontos kérdést megemlít, és ezek szerintünk is fontosak. Például az alternatív vitarendezési mechanizmusok ilyenek, véleményem szerint az alternatív vitarendezési fórumok nagyon hatékonyak, ezekkel meg lehet oldani egy sor problémát, és Greg úr is aláhúzza, hogy mennyire fontos, hogy a polgárok felé a megfelelő tájékoztatást képesek legyünk nyújtani, mert akkor lesznek képesek majd érvényesíteni a jogaikat. Nagyon nagy örömmel dolgozom együtt Grek úrral ezen a témán, nem csak azért, mert örülne neki, hogyha anyanyelvemen hallana beszélni, hanem azért is, mert nagyon fontos hozzájárulással tudunk élni ehhez a fontos jelentéshez. Egy másik jelentés is kapcsolódik ehhez, eh, amelyről eh, már is vitatkoztunk múlt héten, már volt egy eszmecsere, és azzal a jelentéssel kapcsolatban, ami a belső piaci eredménytábláról szól, és ahol szintén szerepel a Solvit kérdése, ezzel kapcsolatban én meghallgatást is fogok szervezni. De a Solvit ebben a jelentésben is fontos szerepet kap. Egy sor módosító indítványt be fogok nyújtani, annak érdekében, hogy elérjem, hogy nagyobb hangsúlyt kap a vita megoldások aspektusa. Hogyha tudjuk már, hogy a polgárok előtt milyen nehézségek tornyosulnak, akkor fontos, hogy a megoldások megkeresésére nagyobb elánnal koncentráljunk a módostóimban azt is szeretném elérni, hogy a bizottság ne csak új jogalkotási javaslatokkal álljon elő, és új tanulmányokat rendeljen meg, hanem biztosítsa azt is, hogy a már meglévő határozatok, döntések és jogalkotási aktusokat megfelelőképpen végre is hajtsák. Hiszen ami már ami már jelenleg is létezik, azok, annak a lehetőségét mindenképpen ki kell használnunk. Szeretném tehát megköszönni a lehetőséget, nem szeretnék túl hosszan beszélni, de azt még el szeretném mondani, hogy Greg úr körülbelül ugyanazokat a problémákat tárta föl, amelyek szerintem is a legfontosabbak, és biztos nagyon jó egyetértésben fogunk dolgozni ezen a jelentésen. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Bujoy, bitte. Köszönöm szépen. Most pedig valódi árnyék jelentéstevőként adom meg önnek a szót. Búzuti úr még egyszer. Köszönöm szépen, valóban ott voltunk eh, Krakóban, és akkor megismerhettük azokat a problémákat, amelyeket a polgárok mondtak el a belső piaccal kapcsolatban. Tudom, hogy korlátozott egy ilyen szövegnek a terjedelme, úgyhogy mindent nem tudott beleírni az előadó, de azért egyetértek azzal, ami itt szerepel. Ami a személyek áruk szolgáltatások és a tőke szabad mozgását illeti, ez nagyon fontos, ha ez működik, csak akkor működhet a belső piac, illetve a munkaerő, mobilitás. Greg úrnak igaza van, hogy minden akadályt fel kell számolni, ami a szabad mozgást akadályozza, és a belső piac minden szabályát megfelelőképpen kell alkalmazni. Mindannyian tudjuk, hogy a jogszabályok alkalmazása és végrehajtása nehéz kérdés, de mindenképpen erre kell törekednünk, és az is fontos, hogy a személyek pontosan tudatában legyenek, hogy mik a jogaik. Ezért jobban kell kommunikálnunk a polgárokkal, hogy mindenki egyértelműen tudja, hogy milyen jogai vannak az egységes piacon belül. Amikor a polgároknak problémát okoz az, hogy egy másik országban regisztrálják az autójukat, vagy pedig valamilyen ingatlant vásároljanak, akkor igenis fontos, hogy minden adó és pénzügyi jellegű akadályt megszüntessünk. Beszéltünk arról, hogy sok polgárnak nehézséget okoz egy másik országban bankszámlát nyitni. Nagyon sokan egyáltalán még egy alapvető fizetési számlához sem juthatnak hozzá, pedig erre szükségük van. Hogyha valódi mobilitást szeretnénk megvalósítani, akkor az EU polgároknak ezekhez az alapvető banki szolgáltatásokhoz is hozzá kell férniük, amennyiben egy másik Európai Uniós tagállamban szeretnének letelepedni a banki költségek átláthatóságát is jobbá kell tenni, hogy a polgárok bizalommal forduljanak a bankok felé. Körülbelül az Európai Uniós polgárok 1%-a használ határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatást, és fontos lenne, hogy több információjuk legyen arról, hogy milyen mértékben lehet visszatérítetni külföldi egészségügyi szolgáltatásokat, és ki teheti ezt meg. Az e-egészségügy és e-gyógyítás szintén segíthet abban, hogy a különbségeket megszüntessük. Ami a Solvit és az alternatív vitarendezési rendszereket illeti, mind a kettő nagyon fontos annak érdekében, hogy a polgárok érvényesítsék jogaikat, mert ezek gyors és alacsony költségű megoldások, de az is fontos, hogy a polgárok tudják, hogy ezek léteznek, és hogy ezeket hogyan lehet használni. Ezek olyan aspektusok, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Muzutil úr. Valóban nagyon érdekes hozzászólás volt ez. A zöldek és az egyszer nem kértek szót, úgyhogy Kriakosz kollégája szó. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, gratulálok Greg úrnak, és nagyon sok pontban egyet is értek vele. értek például azzal, hogy az akadályokat meg kell szüntetnünk, ugyanis nagyon sok akadály felmerült a személyek szabad mozgásával kapcsolatban. Sajnos ilyen akadályok még mindig léteznek. Nagyon sok tagállamban voltak problémák azzal kapcsolatban, hogy valaki elismertethesse harmadik országbeli családtagjait, felmerültek problémák azzal kapcsolatban, hogy voltak, akik nem tudták megújítani utazási dokumentumukat, voltak, akik nem tudták megújítani a társadalombiztosításukat, illetve sok esetben sok polgártól megtagadtak olyan támogatásokat, mint amilyen rokkantsági támogatás például. Tehát számos problémát meg kell még oldanunk a diplomák és szakmai képzettségek kölcsönös elismerése sem működik megfelelőképpen. A 2005-ös irányelv végrehajtása sem tökéletes. A személyek szabad mozgása nem érvényesül mindig, ami a gépjárművek regisztrációját illeti, meg kell oldanunk, hogy mi történik akkor, hogyha az adott személy egyik tagállamból átmegy egy másik tagállamba, és ott telepszik le. Mi történik akkor az autókkal? Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az Európában élőknek szeretnénk-e állampolgárságot adni, ezzel is erősítve az Európához való tartozásukat. Olyanokról van szó, akik itt dolgoznak, és az Európai Unió boldogulását és gazdagodását segítik elő. Itt nem csak gazdasági integrációról van szó, hanem arról is, hogy az európai polgárok Európához való tartozását erősítsük. Az egységes piacnak maximálisan is akadálymentesen kell működnie, de csak olyan egységes piacot tudunk elfogadni, amely a környezetet és a polgárokat maximálisan védi és tiszteletben tartja. Tehát fenntartató és életképes egységes piaci modelleket várunk. Louis Grekel együtt működünk, és módosító indítványokat is be fogunk majd nyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Rendben van. Ádámó asszony, parancsoljon. Thank you, Chair. Um, I'd like to... Köszönöm szépen, elnök asszony a bizottság nevében. Üdvözlöm a jelentéstervezetet mutatja, mennyire kiegészítő eh, jellegű a, eh, az említett eh, párhuzamos tevékenység. Pontosan az a célja a jelentésnek, hogy vitát indítson. 20 öt kulcs akciót azonosított be a jelentés. Mint mondták a képviselők, például a fogyasztókkal kapcsolatban csak egy néhányra szeretnék kitérni, amely releváns eme bizottság számára a grek véleményben. A bizottság egy javaslatot fog javaslatot fog bemutatni az alternatív vita rendezésre a fogyasztók számára. Ezen túl dolgozunk a média, mediációs irányelv kidolgozásán. A ö, bizottság arra jutott, hogy az akadályok között és a megoldások között az első számú nem az új szabály megfogalmazása, hanem az, hogy megfelelően érvényesítsék a létező szabályokat a tagállamokban. Azt hiszem, hogy a fő prioritás ezt illeti meg. A szabad mozgásra gondolok itt, ahol az utóbbi 60-ban különösen oda kellett ennek az érvényesülésére. A, a krakói konklúziókat sem veszítjük szem elől, amelyek ugyanabba az irányba mutatnak, mint a korábbi konklúziók. A szolvetnek és a polgárokat segítő központoknak a fontosságát is világosan látja a bizottság egy ablakos rendszert próbálunk a polgár számára megvalósítani, ne legyen 12-15 segítő központ, hanem egyetlen helyhez fordulhasson, és onnét irányítsák a legrelevánsabb segítő központba. Úgy gondoljuk, hogy ez az Európortál, amelyet kidolgoztak, és minden nyelven rendelkezésre az év végére, már egyfajta elektronikus kézikönyv lesz a polgár számára, hogy ez a grek véleményben, jelentésben szerepel. 2013-at javasolták a polgárok évének, augusztusnak meg ezt a javaslatot. A tanács és a parlament párhuzamosan folytat erről vitát. Reméli a bizottság, hogy támogatást kap ez a javaslat. Ezzel lehet a tudatosságot növelni. A polgárok többsége hallott az EU polgárságról, több mint 80 százalék de csak 43% tudja, hogy mit jelent az Euróbarométer legutóbbi jelentése szerint. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a vitát. Grekkornak beszámolunk róla. Efelől semmi kétségük sem lehet. Jövőre fogjuk ünnepelni a belső piac 20. évfordulóját. Ez fontos ebben a kontextusban figyelembe kell venni azt, amiről éppen most vitatkoztunk. Ez az európai polgárok belső piaca. Ezt kívánta Louis Grec, hogy a polgárok uniójáról beszéljünk, a polgárok számára. Mikkel elmondta, milyen fontos az, hogy a polgárok fel tudják mérni az eredményeket, hogyha jövőre fel tudjuk mutatni az európai polgároknak, hogy létezik a belső piac, őket szolgálja, értük jött létre, akkor az Európai Uniót könnyebben el fogják fogadni az európai polgárok. Nincs más, mint köszönetet mondjak a vitáért, szeretnék emlékeztetni rá, vannak határidők, módosítások leadásának határideje, november 29 dél, pontosan, mint mindig, tudják, és december 20-án a módosítók megvitatására kerül sor a szakbizottságba, a szavazás pedig december 20-án úgy szintén. Ha szükséges, akkor lesz egy ö, szavazás az illetékes bizottságban január 22-én. Időben kell jeleznünk ezt. Február 13-án lesz a plenárisan szavazás. Nos, ezek a főbb dátumok ebben az ügyben, amelyet gerek úr visz aki együttműködik az összes árnyék jelentéstevővel, ez számára hagyomány, és nyilván nem fog ettől eltérni. Nos, még egy egyéb pont van nekem semmi mondani valóban, hogyha önöknek sincs, eh, akkor eh, csak hadd mondjam, hogy december 5-én hétfőn találkozunk legközelebb, és berekeztem az ülést, addig pedig kellemes utazást, visszatérést, mindenkinek jó utat kívánok!